liebe kolleginnen und kollegen wir sind zwar noch nicht sehr zahlreich ich finde aber immer man soll nicht die bestrafen die pünktlich sind. Äh... nem szeretném azokat büntetni akik időben ideértek úgyhogy inkább azt büntessük aki túl későn ér ide. Úgyhogy most hát is térünk a kilencedik napi rendi pontra, ez pedig a Kreatív Európa című program éves értékeléséről fog szólni. A bizottság mutatja be a éves értékelést. Április 30-án fogadták el ezt az értékelést, és az értékelés eredményeit mutatja most be Degádó úr a bizottság részéről. az IRK főigazgatóságról, illetve a kollégája a Connect főigazgatóságról. Barbara Gessler lett volna itt, ennél a napirendi pontnál, de ő neki ki, kell ment, ki kellett magát mentenie, még a programon dolgozik, és én, én is úgy gondolom egyébként, hogy esetleg fontosabb a programon dolgoznia, és időben befejeznie, mint hogy mint sem, hogy itt minket, rólunk, minket tájékoztasson a program eredményeiről és fél éves értékeléséről, és azt hiszem megfelelő helyettesítőket talált magának. Nos, hozzáférnek a munkadokumentumhoz, illetve a féléves értékeléshez is a dokumentumai között. Mind a kettőt bizonyára intenzíven vizsgálták, és szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy nagy örömömre szolgál a bizottság utolsó pillanatos döntése arról, hogy a Kreatív Európa program megmarad önálló programként. Nagyon sokat harcoltunk ezért, és nagyon keményen harcoltunk, és Timmermans biztos urat is bizonyára kicsit idegesítettük, hiszen folyamatosan hangoztattuk, hogy önálló programot szeretnénk a Kreatív Európa keretében, és végül engedtek is a nyomásnak, és ennek nagyon örülünk. Szeretném átadni a szót a két úrnak, és ők majd eldöntik, hogy hogy osztják fel a felszólalási idejüket. Ha lehet, arra kérném őket, próbálják meg 15 percre szorítani a, a felszólalásukat, hogy utána még legyen időnk a kérdésekre és az eszmecserére. Nagyon örülök, hogy itt vannak ma. Önöki a szó. Köszönöm szépen. A bizottság képviseletében adom elő. Mi is részt veszünk az értékelésben, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy megmutathatjuk az eredményeket. Most a Kreatív Európa program fél éves értékeléséről beszélhetünk. 2014-ben kezdődött ez a program, és 2020-ig tart. Fél időnél tartunk tehát, úgyhogy az első három program eredményeiről beszélhetünk, 14, 15 és 16-ról. Ez 18. cikk mondja ki azt, hogy a, a bizottságnak féléves értékelést kell benyújtani a parlamenthez és a tanácshoz olyan értékelést, amely külső és független értékelésen alapul. Nos, ez nem a külső értékelés, amiről mi most beszélni fogunk, hanem ez a bizottság megközelítése és értelmezése. Viszont a külső és a független értékelésre támaszkodunk, és Egyébként az a bizottság részéről az átláthatóság szellemében tettük, végeztük el a munkánkat. 2016-ban kezdődött meg ez a munka, és 8 különböző fázisra oszlott. Nagyjából 2017. szeptemberében zártuk le a munkát. Az első lépésben a kezdetekkel foglalkoztunk, aztán a másodikban másodlagos adatok gyűjtésével, utána információszolgáltatókkal készítettünk interjúkat, voltak felmérések, amelyeket elvégeztünk a kreatív ágazatban és a kulturális ágazatban. Ezen kívül pedig két konkrét tanulmányt végeztünk el. Az egyik a monitoringról volt, monitoringgal volt kapcsolatban, a másik pedig az azonos feltételek, lehetőségek értékelésével. Ezen kívül célzott értékeléseket próbáltunk megvalósítani hat különböző rendszerrel kapcsolatban. Tartottunk nyilvános konzultációt, hiszen ez is kötelező, és nyolcadiként pedig az elemzésre és a jelentéstétellel foglalkoztunk. A az értékelést a bizottság eljutotta a parlamentnek és a, és a mm, tanácsnak is. És van egy bizottsági munkadokumentumunk is. E, ez sokkal részletesebben tárgyalja a számokat, illetve a résztvevők megközelítését. Ez egy mélyebb elemzést jelent a témával kapcsolatban. Most főleg két fejezetre szorítkozom, ezeket szeretném bemutatni. Az első az a fő eh, megállapításokra koncentrál, illetve azt is ki fogom mesézni, hogy milyen ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság a jelentés alapján. Nos, a megállapításokkal kapcsolatban hat eh, kritériumot szeretnék említeni, ezek eh, standard kritériumok minden esetben a relevanciáról, a hatékonyságról, fenntarthatóságról és hozzáadott európai értékről beszélhetünk többek között. A relevanciát illetően a Kreatív Európa célkitűzései közt az szerepel, hogy támogassa a transnacionális együttműködést, illetve erősítse a kulturális és kreatív KKV-k pénzügyi kapacitását ezek rendkívül, font, rendkívüli relevanciát élveznek. A Kreatív Európa program elérte a céljait, és általában válaszolni tudott a kulturális és kreatív ágazat kérdéseire és szükségleteire. Az, a hozzáadott európai érték, főleg a transnacionális jellegéből fakad a programnak, hiszen a tagállamok főleg a nemzeti szintre tudnak koncentrálni, és a Kreatív Európa hozzáadott értéke pont azt emeli ki, hogy transnacionális szempontokat is középpontba lehet állítani, amelyeket nem feltétlenül támogatnak a nemzeti szinten. Hozzájárult a program munkahelyek munkahelyek teremtéséhez, illetve a kreatív tartalmak terjesztéséhez. Hogyha nagyobb, hogyha nagyobb arányú finanszírozást élvezhetett volna a program, akkor hatékonyabb lehetett volna. A célkitűzésekhez mérten ez a program sajnos nem élvez elegendő finanszírozást. A médiával kapcsolatos eredményeket majd a kollégám ismerteti. És én most a külön, arról beszélnék még, hogy a, mennyire fontos volt a koherencia a különböző programok között. Ez nem létezett korábban. Az nagyon fontos megállapítás arra vonatkozott, hogy mit is nevezünk ágazatok közti problémának. arra kell odafigyelni, hogy hogyan tudunk igazán ágazatok közti projekteket támogatni. Ezek olyan projektek, amelyekben a média és a vizuális irányzatok a kultúrával együtt működnek. Az érintettek visszajelzései alapján azt lehet mondani, hogy inkább fejlődésre kellene helyezni a hangsúlyt a forradalom helyett. A Kreatív Európa egyébként azt is bizonyította, hogy nem forradalmasítani akarjuk ezt a programot, hanem a, jelenlev, a már meglevő eredményeket szeretnénk tovább fejleszteni. Az ajánlatokkal kapcsol, ajánlásokkal kapcsolatban két fő célkitűzés van, a versenyképesség és a kulturális sokszínűség, és nagyon nehéz megteremteni az egyensúlyt a két cél között. Fontos odafigyelni a digitális forradalomra, illetve arra, hogy ugyanakkor jó minőségű tartalmakat tudjunk előállítani. És ez is olyasmi, amin a bizottságnak még fokozottabban kellene dolgoznia. Elkötelezzük magunkat arra, hogy év, éves szinten jelentést készítsünk ebben az összefüggésben. A kulturális alprogram keretében jobban oda kell figyelni a kisebb jellegű kulturális szereplők igényeire. oda kell figyelni arra, hogy a támogatáshoz hozzáférnek-e a kisebb kulturális szereplők, azok, amelyek olyan célra rendelkeznek, hogy nemzeti, a nemzeti kereteken túl is terjeszkedni tudjanak. A kooperációs projektek jelenleg 80%-át teszik ki a kulturális programoknak, és itt vannak kisebb és nagyobb jellegű programok, viszont lehet, hogy felül kell vizsgálnunk ezt a különbségtételt a kisebb és a, a nagyobb programok is szereplők között. További erőfeszítéseket kell tenni a koherencia erősítése érdekében. Ez a koherencia az Európai, a Kreatív Európa program, illetve egyéb eszközök közt valósul meg. Szükség van arra, hogy több információt lehessen eljuttatni az érintettekhez a a lehetséges finanszírozási lehetőségekről. Vannak itt kutatási források és más források is, amelyek nem a programon ke- keretein belül vannak, hanem más for- forrásokat jelentenek. Annak érdekében, hogy erősíthessük a koherenciát más forrásokkal, a bizottság szeretne több információt megosztani olyan ágazati testületekkel, amelyek nemzeti szinten működnek a tagállamokban. A bizottság szolgálatai meg, fog, meg fogja erősíteni a monitorozási eljárásokat még 2018-ig. Már felkértük a parlamentet, hogy küldjön két szakértőt. A következő hónapokban velük is együtt fogunk működni, azért, hogy meg tudjuk beszélni a felhatalmazáson alapú jogi aktust, amely erre a programra vonatkozik. A bizottság konferenciákat és bemutató jellegű eseményeket fog szervezni azért, hogy bemutassa az eredményeket, és páneurópai szintű közös munkát próbál elősegíteni illetve megpróbál új kritériumokat ter, kifejleszteni azért, hogy a, az eredményeket jobban be lehessen ültetni a gyakorlatba. És most átadnám a szót kollégámnak, aki a, a médiával kapcsolatos eredményekről fog beszámolni. Mm, thank you very much. Just to make some complimentary... Nagyon köszönöm, szeretnék én is egy pár megjegyzéssel élni a média alprogrammal kapcsolatban. Ahogyan tudják, ez mozis, filmművészeti, illetve tévés programokat, valamint videójátékokat fed le, illetve minden olyan audiovizuális tartalmat, amely érdekes lehet. A következtetéseinket kettő csoportba soroljuk. Az egyik, ahol még erősítésre van szükség, a másik pedig, ahol még javíthatjuk a programot. Először is nézzük, hogy hol kell erősíteni a programunkat. Az európai filmművészet, ahogyan tudják, szükség van a helyi nemzeti filmművészeteken túl egy konkrét európai hálózatra is. Egészen pontosan a forgalmazást támogatjuk, több mint 400 filmnek a határokon átnyúló forgalmazását támogatjuk itt Európán belül. Minden arra mutat európai filmművészet sokszínűségét. A média program segített az audiovizuális ágazatnak abban, hogy növekedjen abban, hogy növekedjen, és a kicsi KKV-k, vagy egészen mikrovállalatok szintjéről magasabbra egységes piacban, az Euró- piacon, az európai piacon szükség van felfelé törekedni, például koprodukciókon keresztül. Szükség van arra, hogy együtt készítsenek stúdiók filmeket, amelyek így nagyobb költségvetéssel rendelkeznek, nagyobb stáb dolgozik rajtuk, és több emberhez tudnak eljutni, és szabályozási ö, működését is ö, is átalakította. Gondolok itt például az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvre is. Olyan európai iparról van szó, amely képes az előállításra, a termelésre, és az európai filmművészet igencsak megemlítendő itt. Ami pedig a második dolgot illeti, vagyis hogy hol lehet még még előrehaladást eszközölni. Ahogyan a kollégám is mondta, az ő sémát szervezünk, ezek nagyon átlátható, de merev módon működnek. Szerintünk rugalmasabbnak kellene lennünk, Látva, hogy az audiovizuális világban milyen gyorsan módosít, módosulnak a dolgok. Talán a médiákon átívelő programokus tömegen, tömeget megütik. Így van, amikor a filmről van szó, akkor a, a méret igencsak fontos. Ami az ajánlásokat illeti, nagyon logikus, jelenlegi médiaprogramnak a második részénél tartunk, hogy az ajánlások működik, médiákon átívelő tartalmak ezek, az egyik felük interneten, a másik felük a tévéken, ezekre az újfajta audiovizuális tartalmak működik, médiákon átívelő tartalmak ezek, az egyik felük interneten, a másik felük a tévéken, ezekre az újfajta audiovizuális tartalmakra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Például régen nem volt még Netflix Európában, 2013-ban, amikor ezt a programot kidolgoztuk, akkor még nem volt Netflix Európában, mert pedig ez teljesen um, átalakította az audiovizuális tájat. Ez nem egy értékelés, ez, ez egy tény megállapítás illetve az előfizetéses médiatartalmakra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Tehát továbbra is támogatnunk kell a koprodukciókat, amelyek igazán európai vetülettel rendelkeznek, szemben a nagy amerikai vállalatokkal. És persze a feliratok készítése az a határokon átnyúló média tartalmak forgalmazását igencsak megkönnyíti, erre szükség is van. És akkor itt abba is hagynám, ezek voltak a főbb gondolataink. Köszönöm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen a prezentációt. És most áttérnénk az eszmecserére. Ez, erre is a pingpong rendszert javaslom, úgy gondolom, hogy ez már bevált. Aztával. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm elnök asszony. Szeretnék a két felszólalónak, a főigazgatóság két képviselőinek két főigazgatóság, két felszólalájának köszönetet mondani. Nagyon örülök, hogy két főigazgatósággal is sikerült együttműködnie a Kulturális Szakbizottságnak, és hogy sikerült az elnök asszonyt meggyőzni arról, hogy tartsuk fenn azt a programot, amely autonóm módon dologra szeretnék itt rávilágítani. Az egyik ez a szaktorokon átívelő ágazat, Ugye ezek területeken átívelő, milyen eredménymutatókon keresztül lehet ezt a folyamatot értékelni? A Strasburgi audiovizuális elépést láthatnánk. Harmadik dolog, szerintem hasznos lenne, hát nagyon tetszett, hogy aki nem szólt, hogy a gazdasági vetület a minőség ellenébe menjen. Kettő-három kérdést szeretnék feltenni. Lehet, és hogy mi történik, hogyha Törökország kilép ebből a programból, és a Svájc, illetve Izrael mi a helyzet, milyen esetleg, esetleges a, gaz, a kulturális, a következő kulturális program. Azt látom, hogy az együttműködés Ugye Music Moves Europe, beszéltünk egy ilyen programról, ez hogyan sem? Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Próbálják meg a válaszokat rövidre fogni. Sem. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Próbálják meg a válaszokat rövidre fogni. Én kezdtem akkor a válaszadást. Köszönöm szépen, Kosta asszony, a kérdéseket. Nagyon relevánsak ezek a kérdések, és engedje meg, hogy most néhány pontra akkor reagálás a kultúrára vonatkozik, a másik pedig ágazatokon átévelő jellegű alprogram. Ami ágazatokon átívelő, az végül is a különböző intézkedéseket támogat, mint a megfigyelőközpont, a és az egyetlen dolog, ami igazán, nos, hiányzik az igazán ágazatokon átívelő jelleg, de ezzel kapcsolatban, nos, hiányzik az igazán ágazatokon átívelő jelleg, de ezzel kapcsolatban áll a program lesz, és amelyek az új program elindítására vonatkoznak, lehetővé teszik a valóban ágazatokon átívelő kérdésfeltevést. Arra is szeretnék reagálni, amit a zenével kapcsolatban mondott. Nos, az előkészítő tevékenységek fontosak, de most a programon belül külön a zenére szentelt alprogramoknak 16-ig tartó időszakot vizsgáljuk, nem volt lehetőségünk, hogy a bizottság létrehozott egyezményeket, és erre alap, alapozódik a, a programunk is. Ez főleg politikai döntések mentén született, és ez azt is magával hozza, hogy a programot nem lehet ebből a szempontból hirtelen átszabni. A versenyképesség és a kulturális sokszínűség közti közti viszony az folyamatos kihívást jelent, ezt végül a válogatási kritériumoknak is tükrözniük kell, úgy gondolom, hogy ennek eleget is teszünk, és a projekteket nem gazdasági hatékonyság alapján választjuk. A kutra és sokszínűség kritériuma jelenti a fő kritériumot a választásnál, és ezt a programot nem, a gazdasági hatékonyság miatt, illetve az elősegítése miatt használjuk. A pénzügyi garanciára jobban oda kellene figyelni. Az értékelés idejében, amikor elvégeztük, akkor még nagyon kevés projektről tudtunk csak beszélni ebből a szempontból, de ezen a bizottság még tovább dolgozik. a piac hiányait ki lehetne egyenlíteni a program alkalmazásának segítségével. Ami pedig a, a kultúrával kapcsolatos további kérdését illeti, a kis és nagyobb kulturális szereplők és projektek, projekteket illetően. Most ez egy nagyon összetett kérdés, mivel két szinten beszélhetünk erről a kérdésről. Vannak tehát nagyobb projektek és kisebb jellegű projektek, ez a nagyjából felosztás. De ez egy kicsit erről a kérdésről. Vannak tehát nagyobb projektek és kisebb jellegű projektek, ez a nagyjából felosztás. De ez egy kicsit félrevezető is, mert vannak közepes jellegű projektek is, amelyek néha nagyok, néha kicsik. Teljesen más jellegű probléma az a kérdés, hogy, hogy milyen méretű szereplők vesznek részt a projekteken. Azt lehet mondani, hogy a, a kisebb kulturális szereplők nagy, egy része részt vesz nagy jellegű projekteken. És ez nem feltétlenül rossz, ahogy így van, hiszen ez egy nagyon jó lehetőséget ad a kisebb szereplőknek arra, akiknek egyébként szükség lenne um, know-how-ra és, uh, és megfelelő méretre. Nos, ők partnerségre léphetnek nagyobb um, szereplőkkel, és ez számukra komoly, kimondottan jó hatással uh, lehet, mint hogyha csak a saját méret, uh, méretükkel azonos kulturális szereplőkkel lépnen, lépnek partnerségre. Az éves kiválasztási um, eljárásról is fogunk beszélni. Ezzel kapcsolatban is keletkezett egy elemzés. Mikrofont kérnénk. So just on the cross-sectoral cooperation, please let me assure you. Ami az ágazaton keresztül együttműködést illeti, az ágazat közti együttműködést, mi nagy örömmel működünk együtt a másik főigazgatósággal, ezt megtettük. Uh, just cross Ami az ágazaton keresztül együttműködést illeti, az ágazat közti együttműködést, mi nagy örömmel működünk együtt a másik főigazgatósággal. Ezt megtettük a projektek kapcsán is, a rendelkezésre álló kereteken belül természetesen, ahogy az már elhangzott. Amikor tavaly, ha jól tudom, decemberben a parlament módosított a költségvetésen és plusz 1 milliót adott, akkor mi egyből léptünk, és az örökség, kulturális örökségre ágazaton felülmúló szinten filmek építészetileg fontos helyszínek, múzeumok finanszírozására használtuk ezt fel, például múzeumok finanszírozására, aztán egy emély tanulmány finanszírozására, ahol a művészetet és a természettudományokat kötik össze, amit rendkívül érdekesnek tartjuk. Erről röviden a már korábban megválaszolt kérdések helyett csak most egy pontra koncentrálnék, a kisebb projektek részvételéről beszélnénk. Ebben a kisebb projektekben érintettek részvétele elég alacsony. Hát pontosan mi ez az arány? A kis, kicsiknek milyen lehetőségük van arra, hogy a pro- azon projektek, amelyeket nem finanszírozzák, azt mondja, hogy strukturálisan alul finanszírozzák a programokat, és más programokban is hasonló a helyzet. Engem az érdekelne, hogy konkrétan itt mi, mik a számok hogyha nem megfelelő finanszírozási lehetőség miatt vissza kell utasítani egy projekt finanszírozását, konkrétan hányat kellett visszautasítani? Elnök, nincsenek itt előttem a számok. Lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. Én azt mondtam, hogy a kisebb egységek résztvevő egyíteni a különböző érintettekről a számokat, és ezt elküldjük önnek. A régiókban elég nagy visszhangot kaphatnak. Válasz. A programok áldozatai, fatom így, körülbelül ugyanaz a nagyobb és a kisebb pályázók között, de megpróbálok begyűjteni majd adatokat konkrétan a pályázatokra vonatkozóan, nem pedig kiválasztó komponenseket mi tanulmányozni fogjuk. De az biztos, hogy ami a nem sikeres pályázat korrelációját illeti, az a kisebb és a nagyobb egységek között nem ugyanaz, hiszen a kisebbeknek nehezebb felkészülni egy ilyen pályázatra akiknek nehezebb felkészülni egy ilyen pályázatra. Kisebb filmeket. Hogyha megnézzük a Cannes, a Pandor díjat, az Aida című film, Ken Loach filmje, ezek kis költségvetéssel forgatok filmek. És a kulturális értékük, mint a pénzügyi értéke képviselne. Tehát más itt a kulturális érték, ez egy egészen más dolog. Úgyhogy mindenképpen büszkék lehetünk arra, hogy kisebb filmeket is támogatunk. Nincsen itt konkrétan statisztikai lebontás előttem, de összességében ezt most próbáljuk. 2000 pályáz- támogatást adunk, akkor ez azt jelenti, hogy pályázatonként 50 ezer eurót adunk ki. A film és a tévé világában ez persze csekély összeg hiszen nagyon sokba kerül egy filmet vagy egy tévésorozatot elkészíteni. 4000-től ez az egyik legkisebb tám- Ezt tudtam most elmondani. Sokan beszéltek már az előbbiekben is a finanszírozásról. Tán ebből a 60 évből 48 évet Lengyelország kommunizmusban töltött, de a kultúrának köszönhetően mindig is Európához tartoztunk. Ha az amerikai filmek ilyen szinten lettek volna jelen, akkor azt hiszem, hogy még nagyobb lett volna a pusztítás. Hogyha a kultúrába befektetünk, ez a leghatékonyabb módja annak, hogy elérjük keretprogramot, önök nyomon követik? Miért nincsenek kulturális projektek? Egyetlen egy kulturális projektet sem láttam benne. Uraim, mindketten azt mondták, hogy vannak ágazat közi lehetőségek, ezekre garancia van. Miért olyan kevés a kultúra? Miért? Akkor kezdem most én. Egyetértünk az önérzéseivel, mi szerint a kultúra Európa Európára. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk Európai Uniós szinten támogatni ezt. Most készítjük elő a javaslatainkat a következő többi éves pénzügyi keretre vonatkozóan, és azt reméljük, hogy és maximális ambíciónknak eleget tenni. Ami az értékelést illeti, az értékelés azt mutatja, hogy nincsen ellentmondás vagy kettősség a versenyképesség és a kulturális érték vagy kulturális befektetés között. Ez a kettő kéz a kézben jár. A filmek, a tévésorozatok, hogyha több nézőhöz jutnak el, ez azt jelenti, hogy az európaiak hozzáférnek ezen kulturális sokszínűséghez, amelyhez egyébként nem fértek volna hozzá nem németül, vagy olasz sorozatokat Olaszországban állítják elő, és utána mondjuk a svéd, a dán TV csatornákon ezt eredeti nyelven el lehet érni. Hát ez valódi előrelépés az európai kultúra szempontjából. Ez egy új jelenség. Amelyről már beszéltem. Igen, valóban többet kell tennünk azért, hogy ez a kapcsolat valóban felálljon a kutatási projektek között, legyen ez a Horizont 2020, vagy a kutatási projektek jövője, a kutatási programok jövője. Nem vagyok abban biztos, potenciálok is ezen pályázatokban. És természetesen a strukturális alapok is rendkívül fontosak, és potenciálisan finanszírozhatják azt, hogy kiépítő vizuális szolgáltatások számára. Elnök, köszönöm szépen! kapcsolatban ezt elérhessük. És a tanulmányból is kiderül, hogy ami a többi program felhasználását illeti a kulturális területeken, hogy ott mi a helyzet. Júniusra fog ez elkészülni, ami eredménnyel szolgál majd. Luigi Morano. Grazie per... Nagy remély, ha jól értem, egy összefoglalása az értékelésnek. Az első kérdés, szeretnék egy kis pontosítást kérni. Tudjuk, hogy már a nemzeti piacon is a kisvállalkozásoknak nehézségeik vannak. Hogyan lehet most lát, látván a jelenlegi helyzetet elkerülni, hogy ez a 85%-os sikertelenségi arány a finanszírozásokra való jelentkezésekkor. Hogyan kerülhetjük el, hogy ez a sikertelenségi arány továbbra is aláássa ezen vár a kisebb vállalkozások támogatására, még nemzeti szinten is, ahhoz, hogy ezek a vállalkozások növekedni tudjanak hogyha nincs meg ez a támogatás, akkor szerintem nem fogunk előrelépni, hanem pont, hogy el fogjuk gyengíteni ezen gazdasági, a többit már a kollégák megkérdezték. Tehát azt olvashatjuk, hogy számos eszköz az állít tudnának még ebben a kérdésben mondani, és akkor lenne még egy kérdésem, majd a következő alkalomra akár. Mond, tudnának kell mondani valamit a mutatókról, főleg a média ágazatban? Ugyanis azt látom, hogy erős a koncentrációs cél, viszont szerintem inkább az autonóm, ide koordinált együttműködésre kellene hangsúlyt fektetni. Köszönöm. herzlichen Dank. Wir haben jetzt Köszönöm szépen. Még 10 percünk maradt. Ketten kértek szót, és először is megadom a szót a válaszadásra a lehető legrövidebben. Együttműködésre kellene hangsúlyt fektetni. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt Köszönöm szépen. Még 10 percünk maradt. Ketten kértek szót, és először is megadom a szót a válaszadásra a lehető legrövidebben. Megpróbálok gazdálkodók számára a 2009-es válság után, hogy nemzeti szinten működjenek. Már az elején is elmondtam, hogy a Creative Europe-sekkel nemzeti költségvetésből támogatják. Mi azon kulturális üzemeltetőketás volt. Vannak olyan gazdálkodók, akik annak ellenére, hogy nem kapták meg az Európai Uniótól az áltás volt. Vannak olyan gazdálkodók, akik annak ellenére, hogy nem kapták meg az Európai Uniótól az állást, de attól még úgyis együtt fognak ők működni. Én nem ezt mondom. Csak annyit akarok mondani, hogy a külső értékelésekből az derült ki, hogy sok esetben maga az a tény, hogy egy pályázatot megírnak, együttműködési dinamikát indított be nemzetközi szinten. És azt gondolom, hogy a pénzügyi dimenziót elemezzük. Itt egészen más szintről beszélünk a már meglévő piacot próbáljuk kiegészíteni, és azt akarjuk megnézni, hogy milyen konkrét hatásai voltak a pénzügyi garanciának. Jelente ez valódi hozzáadott értéket? Ahogy önök is emlékezhetnek rá, ezen pénzügyi garancia sok időt vett igénybe, amíg ez létrejött, tehát elég projektet kell megvárnunk ahhoz, hogy értékelhessük is magát az eszközt. A másik részre átadnám a szót a válaszadásra. Ami a finanszírozási garanciát, a finanszírozási eszközt illeti, az értékelési jelentésben az szerepel, hogy meg fogjuk vizsgálni, hogy a jövőben esetleg egy nagyobb, nagyobb kockázati programokat, illetve nagyobb programokat lefedő eszköz bevezetését. A garancia eszköz a hitelek hitelekre lett kitalálva, a KKV-knak nyújtott hitelekre. Egy tanulmány rá is mutatott arra, hogy finanszírozási szakadék van a kreatív kkv esetében, ugyanis nem ötletek, kulturális projektek, hogyan tudná ezt egy bank értékelni, felmérni. Ami pedig a tőkét illeti, ez a kérdés, ezt erről a kérdésről egy tanulmány is készül, és ahogy a piacot elemezzük, azt láthatjuk, hogy itt egy másik forgatókönyv rajzolódik ki az esetlegesen a nagyobb európai vállalatok magasabb kockázatokkal, ugye magasabb profittal is adott esetben, de a kulturális vállalkozásokra, kulturális szervezetekre gondolok, olyan mm, források tehát ők, akik van tőkéjük, el, tud, el tudják adott esetben adni a vállalataik egy-egy részét. És ez most nem egy javaslat, csak egy illusztráció. A Netflixnek több milliárd eurós a költségvetése, a garancia eszközben pedig 20 éve, évente 20 ezer euró, 20 millió euró szerepel. Tehát ez a garancia eszköz, ez elenyésző. A Juncker tervben hogyha azt mondtuk volna, hogy kell egy európai Netflix, hát ez egy teljesen más dimenzió lett volna. Ez ugyanolyan, mint amikor autópályát építünk. Kell tőke. Kérem, fogják rövidre. Yes, I will. I'm not going to go over everything that's been said. I agree. Nem fogok mindenre kitérni, ami már előbb is elhangzott. Egyetértek a kollégáimnak a kérdéseivel, illetve hozzászól, hozzászólásaival. Én csak annyit szeretnék el. És még egy dolog, lehet, hogy ez nem az önök hatáskörébe tartozik, az, hogy erre választ adjanak, de muszáj kimondani, hogy milyen jövőbeli sokkokra vár, várhatunk. Ott, vannak, ott van a Brexit, ugye az Észak-Írország, illetve mondjuk Skócia közötti együttműködés, a koprodukció. Hogyan is fog ez működni a koprodukciók esetében? Itt nem csak a vizuális, hanem audio szektorról is beszélek, illetve mindenféle média szektorról. Mindenképpen ki kell térnünk, mindenképpen önök is mondták, nem, ért, nem tudjuk igazából értékelni a kultúrát. A hagyományos értelemben ez nem, nem tekinthető mennyiségi szempontból. Elnézést, úgy fordítva gondoltam, de így is jó, ahogy történt. De, de, de... Ahogyan ön is mondja, a sikerességi ráta, hát igen, ez egy nagyon összetett kérdés, vagy a költségvetést növeljük, vagy ezeket a javaslatokat befagyasztjuk. Véleményünk szerint a költségvetés ugye az majd a jövőben dől el, ami pedig a javaslatok elvárt szintjének csökkentését illeti. El tudjuk képzelni, hogy a jelentkezéseknél különböző